Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. Szabád Rubjel asszonynak a kommunikációjával folytatjuk, mégpedig az éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről. Ez a témája. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mint tudják, nem régiben módosították ezen témának az ellenzési módszerét, és az ekonnak a az illetékiségébe tartozik az illetékes bizottsági jogkör, és mi pedig véleményt fogalmazunk idén meg, és jövőre pedig fordítunk a dolgon. Tehát az idén véleményt fogalmazunk meg, és ennek szellemében négy pontot szeretnék kiemelni, mint tudják a vélemény esetében röviden tudunk csak fogalmazni, és mindenek előtt arról beszélünk az egyes pont alatt, hogy egyre fontosabb szerepe van az európai költségvetésnek a végrehajtásában az EIB-nek, és a pénzügyi eszközöknek a mozgósításában, lebonyolításában sokkal inkább jelen van, mint korábban tehát ilyen költségvetési szerepe van. Ezen kívül vannak egyéb instrumentumok is, amelyek a külgazdasági tevékenységben is megjelennek, éppen ezért ebben a felvetésben, csak úgy, mint egyéb felvetésben, fontosnak tartottuk jelezni, hogy több információra tartunk igény, és szeretnénk, ha könnyebben hozzáférnénk ezen adatokhoz, és ezek világosabb prezentálásba kerülnének azért, hogy az európai polgárok, amikor döntenek, illetve a képviselőik, amikor döntenek, akkor teljesen eh, világos alapokon tudjanak határozni. Továbbá fontosnak tartottuk azt is, hogy meglegyen a következetesség mind az ütemezésben, mind pedig az érdemi kérdésekben, a jövőbeli kérdésekkel kapcsolatosan, tehát mind a tekintetben, amit végrehajt az EIB. A külső beruházásokat úgy gondolom, hogy ki kell emelni, ezeknek egy terve van a helye, ezeket koordinálni kell, és e tekintetben több, több cselekvési irány fogalmazódik meg. Sok olyan lehetőség van, amelyet ez idáig nem aknáztak ki, de úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy a sokféle fellépés összhangba tegyék meg, és nagyon lényeges az, hogy ezáltal is hozzáadott értéket tudjunk teremni tenni. Fontos az is ezen kívül, hogy az EIP egy olyan politikát alakítson ki, amely a felelős kormányzás irányításnak a szempontjai alapján alakulnak ki szükség van egy külső stratégiára is, amely lehetővé teszi az igazságos, a méltányos adózást. A cél az, hogy megelőzzük azon eseteket, amelyek keretében olyan pénzügyi közvetítők jelennek meg, amelyek kevésbé transzparensek, és amelyek adott esetben csalásra képesek, tehát pontosan fel kell tudnunk tárnunk a pénzügyi közvetítőket azért, hogy ilyen partnereken ne dolgozzon együtt az EIB, a tranzakciók tehát így módon sokkal világosabbá, egyértelműbbé lehetnek. Ez a négy gondolat, amely köré fogalmaztam meg a véleményemet, és párok visszajelzéseket, kedves kollégák. Elnök, köszönöm szépen, Tárgya Zebel asszony, köszönjük szépen ezen négy eszményt, eszmét, amelyet megfogalmazott, és akkor a neki asszonynak adjuk meg a szót. Kiitoksia. Mukava nähdä teitä kaikkia. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy ismételten találkozhatom valamennyiükkel a nyár után. Köszönet a jelentéstevőnek. Hadd mondjam el, hogy nagyon izgalmas témával foglalkozunk, és minden elhangzott a jelentéstevő részéről, de azért még néhány gondolatot hozzátennék mindehez. Az Európai Unió véleményem szerint nagyon jelentős, de úttörő szerepet kellene, hogy betöltsön e témákban. A parlament megmutatta, hogy kész arra, hogy fellépjen, és bonyolultá tegye, ő lehetetlenné tegye az adott paradicsomoknak a működését. Éppen ezért eléggé fura, hogy az Európai Beruházási Bank adott esetben pénzt juttat ilyen szereplőknek, vagy adott esetben olyan közvetítőkkel kerül kapcsolatba, amelyek adó paradicsomokon vannak bejegyezve. Ezt meg kellene mindenképpen akadályozni. És ezen felül az ombudsman már kiemelte az unión belül, hogy az összes alapelvet, az összes jogelvet be kell tartani. Ez lett volna az első mondandó. A második kiemelendő pontom, és ezáltal reagálnék a jelentéstevőnek, szóval szó esik nyitásról az európai alapszerződésnek megfelelően, az európai jogszabályoknak a fényében, tudjuk azt, hogy minden európai hatóságtól, illetve ügynökségtől elvárjuk a felelős gazdálkodásnak a működtetését. Természetesen ez az el az EIB-re is vonatkozik. Éppen ezért nagyon fura, hogy az EIB megváltoztatta a szabályait a nyitottság tekintetében a múlt évben. Egyre inkább születnek olyan dokumentumok, amelyeket titkosítanak, ami pedig teljes mértékben ellentmond a nyitottság, a nyitott működésnek. Arra is felfigyeltünk, hogy a bank nem tartotta be még azon szabályokat sem, a nyitással, a nyitottság, a transzparenciával kapcsolatosan, amelyet a bank saját maga saját magára rögzített. Ezt mindenképpen meg kell szintén változtatni. Az EIB feladata, az EIB e szerepe a jövőben egyre erősödik. Éppen ezért a transzparencia szabályait és elvét be kell tartani, meg kell szakítani az EIB-nek mindenféle kapcsolatát az adott paradicsomokkal. Ennyit szerettem volna elmondani egyelőre. Nos, ez egy nagyon szép tervezet, mondja az elnök, az adó paradicsomokkal szemben fellépni, és az adó optimalizációt visszavetni, de az adó optimalizációra azért kerül sor, mert hogy az EU-s tagállamok kellően buták, és egymásnak konkurenciát állítanak. Ez egy igazi értemi kérdés. Mikor fognak képesek lenni az EU-s tagállamok az unión belül, hogy az egymással való adó versenyt megszüntessék? Ki kíván még reagálni Rádió Zavál asszony közleményére, véleményére? Huneszán úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónőnek a javaslatáért, és egyetértek az általa hangoztatottakkal. Az EBB pénzügyi eszközei egyre sokszínűbbek, és ezért mindenképpen azt gondolom, hogy átfogó megközelítést kell alkalmazni az exökkel kapcsolatban. Egyre nagyobb szerepe van az EBB-nek az összes tagállammal kapcsolatban, és továbbra is komoly eltérések vannak az EBB kitettsége között, az egyes tagállamok között. Hogyha megnézzük, hogy ennek mik az okai, akkor azt látjuk, hogy gyakran olyan országokban, ahol kevésbé fejlett a pénzügyi piac, ahol nincsen tapasztalata a PPP konstrukciókkal, olyan országokban, ahol nincsen megfelelő tájékoztatás, biztosítanunk kell azt, hogy az EBB valóban minden tagállamnak segít, és minden tagállamot ellát azon szakértelemmel, amelyre szükségük van ahhoz, hogy az EBB finanszírozásában részt vehessenek. Nem azt mondom, hogy földrajzi koncentrációra van szükség, természetesen mindig a legjobb projekteket kell finanszírozni, mint ahogy az eddig is volt, de azt gondolom, hogy egyelőre nem egyenlő eséllyel indulnak az országok, mert vannak olyan országok, ahol nincsen PPP-re vonatkozó joganyag, ahol a pénzügyi eszközökre, fejlesztésekre nincsenek még kidolgozott, anyagot, kidolgozott anyagok, és ezért tartom fontosnak, hogy az EBB ott is jelen legyen. Nem tudom, hogy itt van most az EBB képviselője a teremben, hogyha igen, akkor felteszem a kérdést, ha nem, akkor csak gondolkozzunk el azon, hogy a bankkal milyen a kapcsolatunk az EBB ellenálló képességi kezdeményezés nagyon sokat koncentrált a nyugati és a déli partnerségekre, de nem a keleti határokra, és azt gondolom, hogy a korábbi jelentéseinkben, az elmúlt években mindegyikben kimondtuk, hogy mennyire fontos számunkra a keleti szomszédság, az ukránokkal fontosnak tartjuk a kapcsolatot és az ő segítésüket, Éppen ezért azt gondolom, hogy az EBB ellenálló képességi kezdeményezés, amely csak Nyugat-Balkánra és a déli szomszédságra koncentrál, hát ezzel mindenképpen változtatni kell. Egyébként összességében nagyon is üdvözlöm azt a nagyobb szerepet, amelyet a mi szakbizottságunk betült az EBB monitorozás, monitorozásában. Korábban az ECON és a KONT szakbizottságoknak volt ebben szerepük, mi nagyon komolyan küzdöttünk, és az elnökünk is nagyon erőteljesen kiállt azért, hogy a költségvetési szakbizottságunknak nagyobb szerepe legyen az EBB monitorozásában, ezt mindenképpen helyesnek tartom. Köszönöm, elnök úr. Ki kíván még hozzászólni? Úgy gondolom, hogy az EIB-nek egyre fontosabb szerepe lesz és nem csodálkoznék azon, hogyha az Európai Bizottság újabb stratégia alapra tenne kezdeményezést a jövőben, nem csak Európában, hanem Afrikában is. Éppen ezért mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy az EIB milyen hozzáadott értéket teremt. Vajon van-e ilyen hozzáadott érték a részéről, és nem szabad, hogy ez legyen az egyetlen olyan intézmény, amely ilyen témában felülvizsgálatra szorulatot adott esetben. Kíván-e következtetéseket levonni e témában? Nos, ugyan úgy gondolkodunk ezen témákról, úgyhogy figyelembe fogom venni a módosító indítványokat, amelyek adott esetben születnek. Elnök valóban a módosítókra szeptember 20-a előtt tartunk igényt, 12 óráig terjeszthetőek ezekbe. A és szakbizottság pedig október 10-én vagy 11-én fog majd szavazni a véleménytervezetről, és az ECON szakbizottság pedig november 28-án fog szavazni, a plenárist pedig úgy látom, hogy a tervek szerint decemberben fogják a e témában tartani. Kárdia Szabál asszony, mint hogy önnél volt a mikrofon, megkérhetjük-e arra, hogy beszélj nekünk arról, hogy a külső együttműködési fellépésnél az eszközöknek a vegyítése hogyan történik a tanácsnak, az Európai Parlamentnek a felállásában, és az EU bekről, a jubokról, hogyha beszélne nekünk. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem csak a véleményemet fogom ezzel kapcsolatosan elmondani, hanem másokét is, ugyanis a koordinátorok részéről úgy döntöttük, hogy meghívjuk az Európai Bizottságot azért, hogy beszámoljanak nekünk arról, hogy mi történt e témában. Pontosan ugyanúgy, ahogy ez korábban is történt, a platforma kapcsolatosan, illetve az Európai Bizottságnak a javaslata fényében. Az idejét különösen fontos volt, mert hogy az EB, az Európai Bizottság bejelentette a beruházási tervét és a korábbi lehetőségből valóság vált. Talán a bizottság már további információkkal tud nekünk szolgálni, és elmondja nekünk mindazt, amit tud erről a beruházási tervről. Nem tudom, hogy a nevén milyen néven kellene, hogy szólítsuk, de úgy gondolom, hogy inkább, mint engem, hallgassuk meg az Európai Bizottságot azért, hogy a legtöbb információhoz jussunk. Elnök, köszönöm szépen. Akkor közvetítem az ön felvetését a bizottság jelenlegi és jelenlévő képviselőjéhez. Excuse me, that was, that was for the commission to take for, is that right? Monsieur José Beg Planas. José Beg Planas úr. Személyos Kaiser vagyok az ECFIN főigazgatóságtól a bizottság képviseletében. Ami az eu jelentést illeti magát, bevezetésként elmondanám, hogy július közepétől 2015 végéig elemezte a helyzetet, és Persze, ami a külső beruházások közelmúltbeli folyamatait illeti, most egyelőre csak egy előzetes véleményt fogalmaznék meg, és a kollégám a DEFCO főgazgatóság részéről még később hozzászól, máskülönben José Bájhez Hánasz fogja elmagyarázni később magát a külső beruházási tervet. Tehát előzetesként elmondanám, hogy ami a jelentést illeti, erre az időszakra vonatkozóan még nem sikerült elfogadni a jelentést. Ami a háttérinformációkat illeti, még emlékezhetnek a jelentésünk első verziójára. A bizottság a tanácsnak és a parlamentnek az EU ö, blending és ö, közös ö, finanszírozásokkal kapcsolatosan ö, készítette a jelentés első verzióját, ahogy azt elmagyaráztuk itt önök előtt, tavaly áprilisban készítettük, még emlékezhetnek erre. Az EU platform célja az volt, hogy optimalizálják a mechanizmusok működését a hitelek és kölcsönök blending területén, és a szakértő csoport folytatta a munkáját augusztustól decemberig tavaly. Az eu e szakpolitikai csoporttal működik együtt a tagállamok képviseletével, az EKS-szel, az Európai Parlamenttel és pénzügyi intézményekkel, a technikai munkában pedig megfigyelők is részt vesznek. Ezen kívül titkárságot is biztosít a bizottság négyszer találkoztak a mostani jelentési időszakban a technikai munka céljából, december 17-én, június 22-én, október 2-án, majd pedig november 6-án tavaly. A technikai munkát a bizottsági szolgálatok végezték, a pénzügyi intézetek és tagállami képviselők, valamint az Európai Parlament. A jelentési időszakban két specifikus technikai csoportot hoztak létre, az egyik a magánszféra erőforrásainak a mobilizációjával foglalkozott, a másik az éghajlatváltozással. Mindegyiknek egy tanulmány volt az eredménye, és az ezzel kapcsolatos technikai munkát végezték, valamint 2015 nyarán egy eseményt is szerveztünk, ami a strukturális kérdéseket illeti a blending eszközzel kapcsolatban, ez volt az eu elsődleges célja, a számvevőszék 2014 évvégi ajánlásait vette figyelembe, és más érintett szereplőket is be akart vonni a blendinggel kapcsolatos munkába. Technikai szinten folytatódott a munka, és szakpolitikai szinten a magánszféra erőforrásainak a mozgósítása az éghajlatváltozás területén, és a fő következtetés a mostani jelentésben az, hogy az EU blending eszközök továbbra is megfelelően működnek, és megfelelően támogatják az EU külső politikáját. Egyetemű kormányzást sikerült bevezetni. A korábbi, az első jelentés óta sikerült ezt kialakítani, a számvevőszék által felvetett kérdésekre már sikerült választ adni, és a bizottság továbbra is odafigyel a folyamatra, és hogyha bármilyen aggály felmerül, akkor azokra. Ami a jövőbeli munkát illeti, a technikai ülések és a szakpolitikai ülések az EUBEC szervezésében 2015. decemberre után is folytatódnak, tehát a jelenleg lefedett jelentési időszak után. A gyakorlatban, ahogy ezt önök is tudhatják, alapvetően a 2016-os migrációs válságra próbálunk fókuszálni, valamint a magánszféra szerepére és az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésre, és ezzel kapcsolatban még tovább tervezünk blendingeket. Hogyha bárkinek kérdése van az EU-BEC jelentéssel kapcsolatban, tehát a 2015. decemberig történő időszakra vonatkozóan, még mielőtt magáról a beruházási tervről beszélnénk, akkor ezt megköszönném, és egyébként pedig köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen. Kedi Zabál képviselő, van-e kérdésünk 2014. július és 2015. december közötti időszakra vonatkozóan. Akkor az ön kollégája folytatja a válaszadást, hogyha jól látom. Thank you <coughs> very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni. Az igazgatónak kellene itt lennie, de egy fontos ülésen kell részt venni, ahol előkészítik az Európai Bizottság befektetési tervét. Remélem megértik eh, ezt, nem tudott eljönni. Nagyon sok eh, munka van ezzel kapcsolatban. Megpróbálok én is óvatosan eh, fogalmazni, általánosságban vázolom azt fel, hogy hol tartanak a viták, és ezt majd számos bizottsági döntés fog majd követni, amelyet majd önök a komitológia keretében megkapnak. Szeretném elmondani azt, hogy a platform kerete kapcsán volt a múlt kedden egy találkozónk, amelynek során a tagállamok, a pénzügyi intézetek, az Európai Parlament is részt vettek, és Tim már elmondta önöknek azt, hogy elmondtuk a befektetési terv fő irányvonalait. Ez a befektetési terv része az új partnerségi keretnek a harmadik országokkal, és ez kötődik az európai migrációs programhoz is, része ennek az agendának. A fő célja a külső bevezetési tervnek, amelyet ugyanúgy kívánnak kialakítani, mint az európai stratégiai vezetési tervet, tehát itt ugyanarra pillérre alapoznak, és tulajdonképpen a migráció gyökereit próbálja megoldani. Tehát ennek, mint ahogy a stratégiai befektetési tervnek is az a célja ennek a befektetési tervnek is, hogy a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést tudja serkenteni azokban az országokban, ahonnan a migráció érkezik. Ahogy mondtam, ennek a befektetési tervnek három pillére van, mint az FC-nek is. Az első pillér arra a tapasztalatra támaszkodik, amit mi szereztünk az elmúlt években az úgynevezett blending facility-vel. Pénzügyi eszközöket kívánunk alkalmazni egyfajta egybeleggel, megpróbálunk elérni szektorokat, vagy országokat. Ez az első pillér. És itt létrehozunk egy fenntartható fejlesztése foglalkozó alapot, ezt majd két másik pillér támogatja, a technikai segítségnyújtás, amelyet mi a pénzügyi intézményeknek adunk, a helyi pénzügyi intézményeknek, de az országoknak is. Annak érdekében, hogy elő tudjanak a kereten belül projekteket készíteni. Harmadsorban, és ez mindenképpen az a bizottság tapasztalatára fog építeni, lesz egy olyan pillér, ahol egy jobb üzleti környezetet kívánunk létrehozni a partnerországainkban. A jelenleg fő célkitűzés az az, hogy legyen egy integrált pénzügyi csomag, amelyekkel le lehet fedni az afrikai és szomszédos régiókban a befektetéseket. A legfontosabb kérdés az az, hogy a már meglévő blending facility az afrikai befektetési facility, illetve a szomszédsági eszközt arra használjuk fel, hogy a fő okait a migrációnak megoldjuk. Csütörtökön beszéltünk erről sokat, de ez nem változtatja meg azt, amit a múltban tettünk, tehát nem változik sok minden ahhoz képest. Az energia, közlekedés, vízkezelés, ezek továbbra is fontos részei lesznek a programnak. A hangsúly azonban most már sokkal inkább azon van, hogy a magánszektori lehetőségeket is ki lehessen ak- aknázni a az adott országokban legyen munkahelyteremtés, ezen projektek esetében 9-10% volt az úgynevezett blending facility aránya. Ezeket most platformokká kívánjuk alakítani, ezekkel befektetéseket lehet támogatni ugyanolyan feltelek mellett, mint az úgynevezett blending facilities-ben, de kihasználjuk az a fenntartható fejlődésre vonatkozó alapgaranciát, és támogatjuk azokat az intézményeket, amelyek ezeken a területeken dolgoznak. A, az ilyenfajta kezdeményezés irányításához megfelelő koordinációra van szükség, szisztematikus megközelítésre van szükség Afrika, illetve a szomszédos területek esetében. Ezeket később ki lehet terjeszteni más területekre is, és hasonló struktúrák lesznek, mint a múltban. Lesz egy stratégiai testület, amely irányítja majd a teljes programot, és lesznek majd műveleti testületek is, ahol jóvá hagyják a projekteket a befektetés szempontjából. Azt hiszem, hogy itt abba is hagyom, azzal, hogy visszautaljak az összegekre, ezek talán érdekesek. Az összegek, amelyek elérhetőek jelenleg, az Európai Bizottság bejelentette, hogy 3,1 milliárdot folyósít 2020-ig. Ezek azok az um, adatok, amelyek megjelentek a migrációval kapcsolatos közleményben, és ezek 2 milliárdot adnak az um, EDF-nek, 400 milliót uh, jön a tartalékból, és 1 milliárd jön a DNI-ből, a szomszédsági eszközből, és 160 millió a pánafrikai eszközből. A remény az az, hogy sikerül ezt 31 milliárdra vinni ezt az összeget, tehát egy tízarányjal dolgozunk. és a tagállamoktól azt várjuk, hogy kiegészítsék ezt az alapot, és ez alapján a teljes összeg sokkal magasabb is lehetne, mint amit a bizottság előre irányzott. Most akkor itt abba is hagyom. Merci, monsieur. Merci pour... Euh, Köszönöm szépen, uram. Köszönjük szépen ezen mechanizmusnak az ismertetését, illetve azt, hogy hogyan is működnek ezek a különböző komponensek, a leverage effekt, és gondoljuk, hogy a tagállamok majd megnyilvánulnak ezen témában, és egyre inkább majd eljutunk oda, hogy a költségvetésünk majd átláthatóbb lesz. azt, hogy kíván-e következtetéseket levonni? Szeretnék egy kis kérdést feltenni, amennyiben lehetséges. Igen, tessék csak. Mindenek előtt köszönetet mondanék valamennyi tájékoztatásért. A hozzászólások végén adatokat hallottunk. Ezek leginkább érdekesek a számunkra, tehát leginkább a Költségvetési Szakbizottság számára izgalmasak, mert hogy ezeknek az alapján tudjuk átgondolni, hogy milyen mértékűek ezek a fellépések, és honnét származnak a források. Aztán elhangzott az is, hogy a tagállamok adott esetben hozzájárulhatnának ezen alapokhoz, ezen eszközökhöz. Ez önkéntes alapon fog működni, vagy egy minimális összeg alapján, vagy úgy fog ez működni, mint az FC esetében, ahol azt gondoltuk, hogy a dolgok elindulnak maguktól, és arra számítottunk, hogy nemzeti hozzájárulások lesznek, és nem csak egy közös kalapból származik a pénz. Lenne egy további kérdésem, hogy fogják kezelni ezt az alapot, tehát az EIB-ben lesz majd ennek a kezelése, vagy egy újabb intézmény fog létrejönni erre, vagy az Európai Bizottság fogja mindezt kezelni, erre kérdeznék rá. Elnök, és hát arra oda kell messze menően figyelni, hogy nehogy ismételten az történjen, hogy az Európai Parlamenttől elvesznek kompetenciákat. Kérem, válaszoljanak Kárdi Ezebán asszony kérdésére. Mucho placer. Uh... Eh, en principio, las contribuciones que, que se... Elvégben azok a hozzájárulások, amelyeket szeretnénk a tagállamoktól kapni, ezek önkéntesen történnének. Jelenleg nincs formális ígéret. A csütörtöki ülésen, amikor a platformok találkoztak, néhány tagállam jelezte érdeklődését, de számokról még nem esett szó. Ez a nehéz része a programnak. Megpróbálok mindenkit arról meggyőzni, hogy együttműködjenek velünk, hogy ennek valóban eredménye legyen. Hogyha lesz eredménye ennek, akkor lehet, hogy a tagállamok is nagyobb kedvel vesznek ebben részt. Az, hogy az alapokat kikezeli, azok a pénzek, amelyek felhasználásra kerülnek, azok a pénzek, amelyek már ott vannak. Egyértelmű az, hogy a beruházási bank is fontos szerepet fog majd mindennek során kapni. A programnál, magánál 30%-át adja a finanszírozásnak, beruházási bank, tehát ezért nagyon fontos a beruházási bank a kezelés szempontjából, de ami a tudást, a know-how-t eh, illeti, nagyon fontos, hogy a beruházási bank egy fontos szerepet játszon. Antuk. Az elnökség, illetve a parlamentet természetesen kellő módon fogjuk tájékoztatni az előrelépésekről. Ebben a projektben erről mind beszámolunk. Köszönöm szépen, akkor ennyit erről. Nagyon fontos beszámolóról van szó, és látjuk az irányultságát ennek a felépésnek. Javaslom, hogy most pedig következzék a globalizációs alapnak a kérdése, és Szervamá úr elmondja nekünk, hogy a Microsoft hogyan számíthat arra, hogy visszakap egy kis pénzt. We have here is another, another application. Van még egy másik igény az Európai Globalizációs Kigazdási Alap irányába. Ez egy eléggé nagymértékű ügy. Ezért 646 célzott kedvezményezett, ez 2000 alkalmazott körül, közül kerülnek ki, akiket elbocsátottak. Bizonyára emlékeznek, hogy Finnországban a Nokia csődbe ment, az évezred második évszerében történt ez, elbukott az iOS, illetve az Android mellett. Az történt, hogy a Microsoft felvásárolta a Nokia-t, azonnal elkezdtek embereket elbocsátani. A benyújtott jelentkezés teljesíti a kritériumokat, Uh, 8,49 uh, millió uh, a teljes összeg, amire szükség van. Ez az elbocsátások olyan munkavállalókat érintettek, akinek különböző szakképzettségeik voltak. Ebben az esetben magasan képzett emberekről van szó. Érinti ez azonban nem csak a Microsoftnál dolgozókat, hanem 8 beszállítót is. Amit szeretnék kiemelni, az az, először is, hogy a tagállamoknak megfelelő alapot kell elkülöníteniük, elkülöníteniük arra, hogy ellenőrizzék azt, hogy történik a mi költségvetési eszközeinkkel, az uniós eszközökkel, és ez nem mindig történik meg, legalábbis nem mindig jól történik meg. Az előző esetekben, amiket láthattunk, el kell mondjam ezen tagállam esetében, és főleg ebben az esetben biztosították azt, hogy legyen elegendő ellenőrzés az eszközökre, legyen elegendő eszköz az ellenőrzésekre. A korábbi esetekben nagyon jó volt azt, hogy szemet tudtunk nézni ezzel a problémával, mást nem tudok elmondani ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy a, az elnöknek megvannak a határidejei a módosító benyújtására. Monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Ami pedig a menetrendet illeti, ezen jelentéssel kapcsolatosan, szeptember 15-ig délig lehet módosítókat beterjeszteni az Amploa, tehát a foglalkoztatási eh, szakbizottság 26-án szavaz mindenről, és a Költségvetési Szakbizottság vagy 26-án szeptemberben, vagy 29-én fog eh, szavazni. Ki kíván reagálni ö, eh, kollégánknak a tervezetére? Nem látok felemelkedő kezeket, éppen ezért akkor javaslom, hogy maradjunk ennyiben. A következő jelentést, ezt Pons úrnak a jelentését az Ericsson kapcsolatosan elhalasztjuk az EG alap esetében. 15 óra 50-kor kell kezdenünk a szavazást, úgyhogy ott is tartunk, és el is kezdhetjük a szavazást kérem, hogy mindenki az elektronikus kártyáját helyezze bele a szavazó gépbe, és javaslom, hogy ellenőrizzük a kellő működését a rendszerünknek. Megnyitom tehát a szavazást, a próbaszavazást. egyikünk nem szavazott, pedig a kártyáját belehelyezte a gépbe. Most megtette, köszönjük. Lezárom a szavazást. Krisztofor úrnak a jelentése az első szavazási pontunk, az Európai szolidaritási Sí alapról. 12-es módosító ki támogatja ellenszavazatok, tartózkodások, elvetettük. 13-as módosító mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk, 14-es módosító mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk, 15-ös mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk, 16-os mellette ellene, tartózkodások elvetettük 17-es mellette, ellene, tartózkodások jóváltuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodások jóvá hagytuk 19-es mellette, ellene, tartózkodások jóváltuk. 19 es mellette ellene tartózkodások jóváltuk. 19 9-es mondja az elnök, nem, javés, tehát 20-as módosító következik, 20-as mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en jóvágytuk, ellenszavazatok száma 12. 21-es módosító mellette ellene tartózkodások ellenőrizzük, megnyitom a 21-esről szóló szavazást. Elvetettük. 16, 16. 22-es mellette ellene tartózkodások elvetettük, 23-as mellette, ellene, tartózkodások elutasítottuk, 24-es mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást, 24-esről, lezárom a szavazást. jóváltuk 18 mellette, 13 ellene, 25-ös mellette, ellene, tartózkodások, azt gondolom, hogy elvetettük, de megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetettük 17-tel 13 ellen, 26-os ki van mellette, ellene tartózkodások elvetettük. Egyes ki van mellette, ellene tartózkodások elvetettük. Kettes mellette, ellene tartózkodások jobbágytuk. Hármas mellette, ellene tartózkodások elvetettük. Négyes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodások, jóváhagytuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodások, jóváhagytuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük. Hetes mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást, Lezárom a szavazást. 18-an szavazat, szavaztak mellette, 16-an ellene, 8-as módosító mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást, a 8-as módosítóról szavazunk. Lezártam a szavazást, elvetettük 21 13 ellenére, 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük, 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük, 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodások, jóvá hagytuk, és akkor most a szöveg egészéről szavazunk, ezen módosítókkal együtt, most név szerinti szavazásra kerül sor, megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. 37-en támogatták, egyen elvetették, gratulálok a jelentéstevőnknek. Most pedig szavazni fogunk Ali úrnak a jelentéséről, a kap eszközei a mezőgazdaságban tapasztalt áringadozások csökkentésére. A 25-ös módosítóról el kell, hogy mondjam, hogy azt visszavonta a jelentéstevő, tehát a 25-öst erről az első oldalon láthatnak, mégpedig a hármas kompromisszumos módosító előtt, 18, 18-as módosító mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitottam az elektronikus szavazást. Lezártam azt. Elvetettük, 22-en szavazták le, 15-en támogatták. Egyes kompromisszumos módosító ki van mellette? Ellene? Ellenőrizzük ő név szerinti szavazással. Lezárom a szavazást. 19-en támogatták, 17-en elvetették. 20-as módosító ki támogatja, ki nem, ki tartózkodik, elvetettük. 21-es ki támogatja, kiveti el, ki tartózkodik, elvetettük. 22-es módosított kik a támogatók, ellenszavazatok, tartózkodók, elvetettük. a 23-as lefedi az egyes kompromisszumos módosító, jöjjön most a kettes kompromisszumos módosító, ki támogatja. Ki nem. Fontos szavazási pontról van szó, úgyhogy ellenőrizzük inkább. Megnyitottam a szavazást. Lezártam azt. 25-en támogatták a kettes kompromisszumot, 12-en elvetették. Hármas kompromisszumos módosító, ki támogatja a hármas módosítót. Ki nem? Tartózkodók jóváhagyásra került. Harminc egyes módosító ki támogatja? Ki nem? Tartózkodók jóváhagytuk. 33-as mellette, ellene. Azt hiszem, hogy jóvá tud, de inkább ellenőrizzük. Név szerint megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. 20 támogatták, 13-an elvetették. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodók jóvágyása került 35-ös mellette ellene tartózkodások. Azt gondolnám, hogy támogatok, de megnyitom a név szerinti szavazást inkább. Huszonhatan támogatták, 90 nem. Kérem, emeljék magasra majd a kezüket magasra. 36-os mellette, ellene tartózkodások jóvágyásra került 37-es mellette, ellene tartózkodások jóvágytuk. Négyes kompromisszumos megoldás, ki támogatja azt? Ki nem? Tartózkodások a négyes kompromisszumos módosított jóvágytuk. 43-as, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodások jóvágyban 44-es, ki van mellette, ellene, tartózkodások jóvágytuk. Negyven ötös mellette, ellene, tartózkodások elvetettük 46-os mellette, ellene, tartózkodások elvetettük 47-es mellette, ellene, tartózkodások jobbajtuk 48-as mellette, ellene, tartózkodások elvetettük 49-es mellette, ellene, tartózkodások jóvá 50 mellette, ellene, tartózkodások elvetettük 51-es mellette, ellene, tartózkodások elvetettük egyes módosító ki van mellette, ellene, tartózkodások ellenőrizzük az egyes módosítót, Megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. 20 elvetették, 14-en támogatták, elvetettük. Ez volt az egyes módosító. Kettes módosító. Mellette ellene tartózkodások jóváltók. Hármas módosító ki támogatja ellenszavazatok, tartózkodások, jóvágytuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodások elvetettük, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodások elvetettük, hatos módosító ki van mellette, ellene, tartózkodások elvetettük, hetes módosító mellette, ellene, tartózkodások elvetettük, nyolcas mellette, ellene, tartózkodások elvetettük, 9-es mellette, ellene, tartózkodások, jóvágytuk, 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodások, jóvágytuk, 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük 12-es mellette, ellene, tartózkodások, jóvágytuk 13-as mellette, ellene, tartózkodások, jóváltók 14-es mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük 15-ös mellette, ellene, ellenőrizzük, név szerinti szavazással ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást, jóvá hagytuk, 19-en hagyták jóvá, 18-an elvetették, 16-os módosító mellette, ellene. Bizonytalan vagyok, nézzük meg. Népszenti szavazást megnyitottam. Lezártam a szavazást. A 16-os módosítóról szavazunk. Most zárom le a szavazást. 24-en támogatták, 13-an elvetették. 17-es módosító ellene, mellette, ellene, tartózkodások, úgy gondolom, hogy jó hagytuk, de inkább ellenőrizzük név szerinti szavazással. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. 20 támogatták, 18-an elvetették. Most pedig a szöveg egészéről szavazunk, a megszavazott módosítókkal megnyitottam a név szerinti szavazást. Lezártam a szavazást. 31-en támogatták, 5-en elvetették, 2 tartózkodtak. Gratulálok a jelentéstevőknek. Most pedig következik a harmadik szakasza a költségvetésnek, mégpedig a 2016-os költségvetésnek. Fernández úr néhány javaslatot tett a mai délelőtt során átcsoportosításokról, vagy nincsenek azok? nincsenek, akkor pedig következik az egyéb szakaszoknak a napi rendi pontja. Először azon pontok, amelyeket plenáris ülésen tudunk itt most megvitatni. Döpré úrja a sor. Elnök úr, tehát a hármas módosítót azt majd zárt ülésen vizsgáljuk meg, ugye, elnök úr erősítse meg, az elnök megerősítse, akkor foglalkozunk a négyessel. Nincs gond, hogyha a négyessel foglalkozunk. A 27-es cikk. A 27-es az a biztonsággal kapcsolatos, tehát azt majd zárt ülésen vitatjuk meg, és van a 25-ös cikk, arról dönthetünk szavazás nélkül, ugye? Ezzel kapcsolatosan nincsen gond, nincs kérdés, akkor úgy tekintem, mint hagyottat. a European Data Protection Research Transfer Request és a 25-ös, tehát ezek nem okoznak gondot, akkor rendben, nagyszerű, és még mielőtt a zárt ülést megnyitnánk, Olmájer asszony kíván itt hozzászólni az ingatlan politikáról. Elnök úr, nagyon röviden. Az Európai Külügyi Szolgálattól kaptunk egy anyagot, amelyet aztán alapvetően felülvizsgált, három millióval elszámolta magát, ezért a számokat most még ellenőrizném, mert ezt hiszem, hogy egészen nem csak tájékoztatásra, hanem rendes eljárásra lesz szükség, és a szolgálat mivel javította magát, ezért az egészet újból indítanám. Én magam is csak tegnap kaptam meg a Shadow, tehát csak ma kapták meg ezt az anyagot. Szeretném, hogyha legalább esélyünk lenne arra, esélyük lenne nekik is arra, hogy ezt átolvassák, és én is szeretnék erre időt kapni, tehát a következő ülésre szeretném ezt elhalasztani, hogyha lehetséges. Report. Rendben, akkor elhalasztjuk, mégpedig szeptember 14-ére a Strasburgi ülésünkre. Tehát nem meghosszabbítás, hanem új eljárás, hiszen tegnap kaptunk új anyagot. Őket azt nagyszerű, és akkor szeptember 14-én alkalmunk lesz arra is, hogy megismerjük az Európai Bizottság javaslatát a midterm review-ról, ez a cím, amelyet adott az Európai Bizottság, és nem a revision szót alkalmazza a bizottság, nyilván ennek majd levonjuk a következményeit. Felteszem a kérdést, van-e egyéb olyan kérdés, kérdés kör, amelyet itt most a nyilvános ülésen kellene, hogy megvitassunk. Ha nincs ilyen, akkor következzék az zárt ülésünk, és felkérem mind azon személyeket, akik az zárt ülése nem jogosultak, hogy legyenek szívesek most elhagyni a termet.